Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? Kérem, hogy mindenki foglalja a helyét. Please, could all colleagues take seat? Good morning. Jó napot kívánok mindenkinek! Először is fogadjuk el a napi rendet. Úgyhogy senkinek sincsen észrevétele, akkor a napi rend elfogadásra került. Ezzel pedig tovább léphetünk a napirend 2-től 4-ig terjedő pontjára, amelyek, mint tudják, az alelnökök megválasztására vonatkoznak, a második, harmadik és negyedik alelnök megválasztására. Nagy örömömre szolgál, hogy végre valahára előre tudunk haladni ebben a kérdésben, azért, hogy a szakbizottság elnökségét eh, teljesen eh, felállítsuk, hogy ez teljes formájában működjön, és ilyen módon intézményi kötelezettségeinknek teljesen meg tudjunk felelni, és nem csak kötelezettségeinknek, hanem felelősségünket is vállalni tudjuk. Azért kellett az elnökség tagjainak megválasztásával várnunk, mert egy új szabályt még nem sikerült teljesen alkalmazni a frakciók közötti meg megállapodások során, és ilyen módon egyszerűen nem voltunk képesek még arra, hogy a 204-es házszabálycikk alapján, a 241-es házszabálycikk alapján megválaszoljuk az alárököket, de most arra ez lehetségesé vált, és ennek alapján haladhatunk. meg kell um, neveznem, hogy kik uh, a póttagok, kik a teljes jogú tagokat, a rendes tagokat helyettesítik. Éva Kajli helyettesíti Katali Ivánt. Um, replacing Luigi Morgano for ICR e Joachim Starbati replacing Bernd Luke, for the ALDE Lieve Viernik replacing Cora van Neuwenhuizen. Az állítmány mindig a helyettesít volt a mondatokban. Más helyettesítésről nem tudunk, tehát ők a helyettesek, ők a pottagok, akik a választás során a rendes tagokat helyettesítik. Megállapítom, hogy elértük a szavazó, szavazóképességet, a szavazatképességet, igen, így van? Sven, hát egy nem teljesen értem a dolgot, nem tartalmi észrevételem van, csak kerüljük el, hogy jogilag nem tisztán járunk el. Ha jól értem, a helyettesek ekonból lévő helyettesek kell, hogy legyenek, vagy bármelyik parlamenti képviselő lehet helyettes. Nem akarom, hogy utána a szavazás után bárki is megkérdőjelezze a szavazás jogosságát és eredményét. A plenáris szavazáson eh, és ilyen módon eh, itt is a pótlás, a póttagok delegálásának szabályi ugyanaz. Egyébként úgy látom, hogy aki itt van és póttag, mindenképpen ekontag, tehát semmiképpen sem vonatkozna rájuk az a kérdés, amely Sven Gigolt feltett, de tudomásom szerint, illetve legjobb tudomásom szerint nem kell ekontagnak lennie annak a póttagnak, aki a szavazáson helyettesít egy rendes tagot. Először kérem, hogy a második alelnök pozíciójára jára, eh, jelöljön valaki valakit. Pervans Berez. Köszönöm szépen. Peter Simon szeretném jelöltnek eh, ajánlani. Uh, the candidate has been nominated. Köszönöm szépen, megvan a jelölt. Elfogadja a jelölt a jelölést? Igen, elfogadom. A jelölt az Ekon szakbizottság teljes jogú tagja, leadta az összeférhetetlenségi nyilatkozatát, ilyen módon javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg. Congratulations, and you now should move here. Gratulálok, kérem, hogy jöjjünk ki az elnöki emelvényre. Now we proceed uh, for the election of the Tovább lépünk, a harmadik alelnök megválasztása következik. Kérdezem, hogy van-e jelölt? Jelöle valaki harmadik alelnököt? Please. Tessék. Case winburn látnám szívesen ebben a pozícióban. Does the candidate consent to be nominated? elfogadja Kész Swinburne jelölést. Ő is teljes jogú tagja az Econ szakbizottságnak. Ő is leadta az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Ilyen módon azt hiszem, hogy őt is kiáltással megválaszthatjuk. Congratulations, Kay, and thank you very much. Köszönjük szépen. Oh.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 Most pedig a negyedik alelnök jelölését kérem, Burkhardt, elnök úr. A néppárti frakció nevében Ludek Niedermeyer kollégánkat javaslom. Köszönöm szépen. Elfogadja az el, a jelölt, a jelöltséget? Ludek Niedermeyer teljes jogú tagja az ekornak kitöltötte és leadta az összeférhetetlensége nyilatkozatot, ilyen módon gratulálunk a megválasztásához. Excellent. Now it felállt a szakbizottság teljes elnöksége. És ilyen módon folytathatjuk a munkánkat. Ötödik napi rendi pont az elnök, elnök közleményei, a a hát, trialógusokról szeretném önöket támogatni, tájékoztatni. A szekurizációról, értékpapírosításról március 7-én zajlott a következő um, trialógus a CRR 5-ről jelentős előrelépést értünk el a tranzakciós és program szinten az értékpapírosítás kitettségének számítási módszerében, illetve az értékpapírosítás mitigációjában, vagy enyhítésében előrelépést értünk el, de ugyanakkor az értékpapírosítási pozíciók kezelése és a transferek kérdésében még vita van. Az STS tekintetében jelentős előrelépést értünk el a program szinten, az STS keret vagy framework tekintetében, ám a társjogalkotók között megoszlanak a vélemények az tanúsítványozási vagy certifikációs folyamat tekintetében, főleg a harmadik felek tekintetében és az STS um, értékpapírosítás tekintetében a kockázat uh, um, um, retention tekintetében véleménykülönbség alakult ki a módszer tekintetében, a tekintetben, hogy milyen intézkedésekkel lehet uh, az értékpapírosítási piacot jobban szabályozni a következő dossziéban a <clears throat> vélemények közeledtek, hiszen mindkét fél egy eh, értékpapírosítási eh, kereskedő, piaci kereskedőház megoldása fele hajlanak, de ugyanakkor az alkalmazandó szabályozói eh, keret, a kereskedő ezre vonatkozó szabályozói keret tekintetében még megállapodásra van szükség, de az erre vonatkozó módszerben megállapodtunk. Köszönöm a bizottságnak konstruktív hozzájárulását a tárgyalások menetéhez. Végezetül pedig a politikai szinten a mindkét dosszié részmunkáját el, ö, támogatta az EFRAG trialógus, az unió társfina, EFRAG társfinanszírozása tekintetében előutolsó ülése megállapodásra jutottunk, egy csomó parlamenti módosítót elfogadtak a trialógus felek, ezek a módosítók többek között kötelező beszámolói kötelezettségekre vonatkoznak az, az EFRAG és a további intézmény tekintetében. Gratulálunk Stolojan kollégának, aki előadó. Március 22-én az Ekkor Szakbizottság ülésén térünk vissza erre a dossziére. És tovább is lépünk a hatodik pontra. Harmadik országok egyenértékűsége, ekvivalenciája. Eszmecsere az Európai Bizottsággal és az Európai Felügyeleti Hatóságokkal. Oliver Gensant üdvözlöm, a DG FISMA főigazgatóját, a Fisma főigazgatóság főigazgatóját, és a három ez a vagy felügyeleti hatóság igazgató, Gabriel Ria, Gabriel Bernardino és Steven major ők az EIOPA, az ESMA és a harmadik felügyeleti hatóság elnöke. Nagyon aktuális ez a vita jelenleg, nagyon fontos a kérdés, hiszen az érdeklődő közvélemény valamint figyelmének homlok terében van ez a kérdés, és persze a Brexit tárgyalásokban is központi kérdéssel bír majd az egyenértékűség kérdése. Fontos, hogy ilyen fontos szereplők jöttek el hozzánk. A bizottság nem olyan régen egy dokumentumot is kiadott az ekvivalencia vagy az egyenértékűség kérdésében. Úgyhogy már is Gerszán úrnak adom meg a szót. Öt percben tessék parancsoljon. Thank you. Thank you very much. Uh, uh good... Köszönöm, köszönöm elnök úr. Jó reggelt kívánok, tisztelt uh, európai parlamenti képviselők. Köszönöm azt a lehetőséget, hogy a bizottság mostani munkájáról beszélhetünk, a harmadik országok egyenértőségét illetően. Azt hiszem, hogy nagyon jókor beszéljük ezt meg mert február 27-én már készítettünk egy dokumentumot, amely felértékeli az eddigi megközelítésünket. Azt hiszem, hogy Dombrovski elnök helyettessel is nagyon jó eszmecserét folytattak a múlt héten ebben a témában. Miről is van szó itt az egyenértékűség vonatkozásában? A harmadik országok rendszerei mindig is nagyon fontos részét képezték az Európai Unió pénzügyi szolgáltatásáról szóló jogalkotásának, és mindig is ezt kérdeztük, hogy szükség van-e erre. Amikor a válasz pozitív volt, akkor együttműködtünk az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és a tanácssal, hogy a megfelelő szabályokat megalkossuk az adott jogszabályokban. De a pénzügyi piacok nem csak EU piacok, globális jellegűek, ezért nem csak az EU-hoz tartoznak. Ezért nagyon helyes, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan kezeljük azokat a külföldi érintetteket, akiknek meg kell felelni a mi normáinknak. A G20-ak keretében is volt erről szó. A nemzetközi normákat hatékonyan kell alkalmazni, ugyanis az EU-n kívül is, tehát ez nagyon fontos dolog. Végül is elsősorban a prudenciális célkitűzések a legfontosabbak. El akarjuk kerülni azt, hogy szükségtelen kockázatokat importáljunk a pénzügyi rendszerünkben elfogadjuk azt, hogy a kockázatok léteznek, de azt szeretnénk, hogyha megfelelően kezelnénk ezt a megfelelő országokban. A regulatory arbitrage és nagyon fontos számunkra, és aki nem felel meg a szabályoknak, a határokon átnyúló tevékenység keretén belül további kockázatot jelenthet az EU pénzügyi stabilitását illetően. Adott helyzetekben az ekvivalencia, az egyenértékűség segíthet hogy a szükségtelen és nagyon káros hatásokat kezelhessük. A szabályozó és felügyelő rendszerek értékelésén alapul mindez a nem EU országokban. Folyamatként elsődleges célja, hogy meghatározza, hogy azok a szabályok, amik a nem EU országokban léteznek, megfelelnek-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket az EU-ban fogalmaztunk meg. Ha megvan az ekvivalencia vagy egyenértékűség, akkor egy adott területen nem jelent kockázatot a financiális stabilitás számára. Úgyhogy összességében, ami a harmadik országok rendszereit illeti ebből a szempontból, következő célokkal rendelkeznek. A szabályokat kell elérniük, a megfelelő paramétereket kell tartalmazniuk, stb. stb. A legfőbb ok annak, hogy nem csak egyetlen egy eszközzel rendelkezünk, az, hogy különböző szabályozó célkitűzések mentén dolgoztuk ki ezt az adott országra vonatkozóan. Vagyis figyelembe kell venni a külső aspektusokat is. Eddig tehát eseti alapon ö, jártunk el. Természetesen vannak eltérő ö, nézetek itt az önök szakbizottságán belül is. A munkadokumentumunkban látható, hogy rugalmasságot kívánunk biztosítani ebből a szempontból. Ennek illusztrálására kétféle elvárási csomagot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy megfelelően segítsük a harmadik országokban azokat az iparágakat, amelyeknek szükségük van. Prudenciális alapon járjunk el a hitelminősítő intézetek vonatkozásában is. Körülbelül két évvel ezelőtt hasonló eszmecserét folytattunk itt az önök szakbizottságán belül, és emlékeztettünk az arányosság fontosságára ugyanazt a mérföldkövet nem használhatjuk fel az értékelés során a nagyobb, illetve kisebb hatást jelentő egyedek esetében. Az utóbbiak esetében meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lábnyomot hagynak nálunk. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy az EU pénzügyi ágazatára milyen hatást fejtenek ki. Aztán az ekvivalenciát tárgyaltuk az Egyesült Államokkal is. És nagyon jól emlékszem, Stephen Mayer és én sok nehéz tárgyalást folytattunk le az amerikai partnerekkel. Az első jelzésektől a munkadokumentumig eljutva úgy tapasztaltuk, hogy az arányosság új jelenségenek tűnik az EU megközelítését illetően, ami a harmadik országok egyenértékűségét illeti. Hadd magyarázzam el, mit szeretünk volna elérni a munkadokumentummal. Alapvetően tényfeltárás történt a nem EU-s országokban, az EU pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jog szabályai alapján. Ez azt mutatja, hogy az EU kívüli országokban ez az egyenértékűség hogyan hat a pénzügyi stabilitás védelmét, a, a piac épségét védendő. Eljött az idő, hogy átláthatóvá tegyük mindezt az általános közvélemény számára is. A jelentés rámutat arra, hogy folyamatos munkára van szükség annak érdekében, hogy hatékony legyen mindez. Az arányosság, kockázat alapú megközelítés rendkívül fontos. Ezen kívül az európai felületi hatóságoknak egyértelműbbeknek kell lenniük, mind a különböző szabályozó és felügyeleti keretek értékelése szempontjából, illetve abból a szempontból is, hogy hogyan vesznek részt az állandó monitorozásban. Röviden összefoglalva, semmi új javaslat nem található a munkadokumentumban pillanatnyilag. Csak tisztázni kívánja azt, hogy az Európai Bizottság mit tehet, vagy mit nem, amikor döntést hoz az egyenértékűség terén. Tapasztalatunk alapján az arányosság és a kockázat alapú döntéshozatal nem volt teljesen világos a piaci résztvevők számára, de reméljük, hogy ezzel segítünk ezen a helyzeten. Tisztelt elnök úr, ami az időzítést illeti, már egy ideje elemezzük, elemezzük ezeket a rendszereket. A szándékunk az volt, hogy megjelenhessen ez a jelentés, hiszen már tavaly szükség volt erre. Ami a harmadik országok elemzését illeti, ehhez több időre volt szükség, és ezért az EU válságot követő jogalkotásának elemzése tükrében kellett elvégezni. Az idén lesz ez kész, és természetesen majd visszatérünk a harmadik országokra is, annak alapján, amelyet az elemzésben tapasztalunk. Ugyanezt a megközelítést alkalmaztuk az úgynevezett Call for Evidence során is és természetesen nagyon örülnénk a parlament véleményének is, úgyhogy várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Thank you very much uh, to Olivier Gersan. Köszönjük Gersan úrnak. Thank you very much, Sherman. Uh, well, uh... Köszönöm. Olivier már leírta azt, hogy uh, hogyan alakul a harmadik országok ekvivalenciája itt nem feltétlenül arról van szó, hogy hogyan veszik át, nem arról van szó, hogy hogyan veszik át az EU jogszabályait, hanem a feladatunk az az, hogy megnézzük, hogy az ő szabályaik illeszkednek -e az EU keretbe, és mennyibe felelnek meg. És ahogy Olivier mondja, elég nagy rugalmassággal és jó ítélő képességgel tudjuk ezt elvégezni, ezt a feladatot. A bankolásban Három területet jellemez az ekvivalencia. Az egyik az az alacsonyabb kockázati súlyozás. A CRR ekvivalencia rendelkezések megengedik az EU intézményeknek, hogy a harmadik országok vonatkozásában alacsonyabb kockázati súlyozást alkalmazzanak bizonyos aspektusokban, hogyha a szabályozói és felügyeleti kerete ezeknek az országoknak ekvivalensként van el ismerve, és nyilvánvalóan ennek pozitív hatása van a tőke megfelelőségre is. Aztán bizalmasság, ez egy olyan elemzés értékelés, amely arról szól, hogy eh, meghívjuk harmadik országok felügyeleti szerveit, hogy részt vegyenek eh, felügyeleti kollégiumokban az EU-val, eh, és itt alapvetően a szakmai titoktartási rendszerről és arról a képességről, hogy tudnak-e szakmai titkot tartani, van szó és megint csak egy olyan értékelés, amely az információ cserét és a felügyeleti együttműködést engedi meg. Aztán konszolidált felügyelet, ez arról, arra a választási lehetőségre utal, hogy az EU kompetens hatóságai nem vezetnek be konszolidált felügyeletet a harmadik ország vonatkozásában, akkor, hogyha ekvivalens a rendszerük. Az ekvivalencia fontos, mert elkerülhető a szükségletek, illetve a követelmények duplikációja. Az ekvivalencia értékeléseket a bizottság végzi, és tek technikai tanácsal járulnak ehhez az európai felügyeleti hatóságok. A közelmúltban a CRR rendelkezéseknél volt ilyen szó, illetve a, a bizalmassági CRD rendelkezések ekvivalenciájába adtunk tanácsot. A CRR rendelkezések kockázati szintjét 8 országban elemeztük, és 22 országból 34 hatóságonnak elemeztük a szakmai titoktartási szabályait. A harmadik országok nem szólhatnak bele ebbe a folyamatba, sem pedig az eredményébe, bár jelentkezhetnek értékelésre a kommunikáció ezekkel az országokkal a folyamat elején van, amikor információt kérünk, és a végén, amikor tájékoztatjuk őket az értékelés eredményéről. A, ez, a maga az értékelés az egyoldalú és diszkrecionális. Mivel komoly előnyei vannak a paszportink vonatkozásban egy ilyen ekvivalenciának, azok a a válságig az ekvivalencia keret az nagyon hatékony volt arra, hogy határon átnyúló tevékenységeket támogasson harmadik országokból, vagy harmadik országokba, ugyanakkor ringfencing intézkedések következtek be azóta, e, és e, ezek e, hatással voltak az ekvivalencia folyamatra. For instance, the, the US have introduced... Az amerikaiak például a Foreign Banking Organization ruling-gal egy intermediate holding company követelnek meg. A CRD javaslatai között is van a, egy követelmény, hogy EU a parent company legyen, which would remain limited to... amely a szisztematikus harmadik országbeli intézményekre vonatkozna, akkor, hogyha az EU-ban tevékenykednek eh, bizonyos méret eh, fölött. Eh, nos, ennek felülvizsgálata erre bizonyos következményekkel jár. Emellett a szanálás tervezésébe is hatással van. Finally, as, as Olivier... És ahogy Olivier is mondtam, a hatékony ekvivalencia rendszer az folyamatos monitoringot ír elő, különösen annak hatékonyságát illetően, tehát ez egy forrás intenzív gyakorlat, és sajnálatos módon a képességünk, az erre való képességünk az korlátozott, mert nem állnak rendelkezésre erőforrások, éppen ezért én bátorítanám, hogy ezt a problémát is értsük meg. Köszönöm. Thank you very much to Andrea Ria, now Gabriel Bernardino. Köszönöm szépen Bernardino úr az EIOPA részéről. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm az ECON tagjainak, hogy meghívtak, és részt vehetek az ekvivalenciáról szóló vitában az biztosító ipar nemzetközi ö, szempontját elismerve a bizottság a harmadik államokra vonatkozó szolvenci és prudenciális szabályokat fogadta el a szolvencia 2 irányelvben. A cél az, hogy a pénzügyi stabilitást biztosítsuk, csökkentsük a szabályozói hiányosságokat és a szabályozói átfedéseket csökkentsük. Az EUPA szerepét a Solvency 2-re vonatkozó cikkek, Solvency 2 idevágó cikkei határozzák meg. A Solvency 2 háromfajta ekvivalencia vizsgálatot vizsgálja meg, a csoportszolvenciát, a csoportfelügyeletet és a viszontbiztosítást. A kritériumok és a konzekvenciái ezeknek a vizsgálatoknak több rétűek a vizsgálatot korlátlan időre is végre lehet hajtani, ez a full equivalence, teljes ekvivalencia, vagy pedig korlátozott időre, ez a temporary eh, equivalence. Ahhoz, hogy teljes ekvivalenciát lehessen bizt, megvizsgálni a harmadik hollám országnak a rendeletben az irányelvben foglaltaknak meg kell felelnie, meg kell vizsgálni, hogy szakpolitikai és prudenciális szempontból a harmadik állam intézménye megfelele, vagy hasonló-e az EU-n belülének. Itt a szolvencia kettő keret érvényesül, az irányítás, a felügyeleti hatóság, a kockázatkezelés, a szakmai titoktartás, az adatok közététele és a risk-based capital requirement, a, a kockázat alapú tőke elvárások tekintetében. Ahhoz, hogy az ekvivalenciát megállapítsuk, az EIOPA a harmadik államok felügyelőivel együttműködik. Az ő aktív együttműködésük előfeltétele annak, hogy jól működjön ez az ekvivalencia megállapítás. Az értékeléseket a kérdőívekre való válaszok alapján állapítjuk meg, de a teljes ekvivalencia megállapításához az EIOPA maga ellátogat a harmadik országokba azért, hogy jobban értse hogy az ott működő felügyelő hatóságok hogyan végzik munkájukat, hogyan érvényesítik a szabályokat. Itt kvalitatív értékeléseket hajtunk végre, és ez persze az Európa számára nagyon forrásigényes, de a harmadik államok felügyelői számára is. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az elvégzett munka nagyon hasznos a tekintetben, hogy megértsük a különböző szabályozói rezsimeket, előbbre vigyük a konvergencia ügyét, és jó nemzetközi normákat fogadjunk el. Három ilyen értékelést hajtottunk végre, és 12 úgynevezett gap analysis értékelést, amelyik az Omnibus 2 irányelv hatály alatt kerültek végrehajtásra. 11 további e, értékelést hajtottunk végre szakmai titoktartás és más részkérdések tekintetében, melyek a felügyelő kollégiumok működése szempontjából fontosak. Végezetül egy nagyon fontos pontot szeretnék kiemelni, az értékelések rendszeres áttekintésének szempontját. Mind az irányelv, mind az ekvivalencia döntésről szóló végrehajtói bizottsági döntések szólnak a döntések rendszeres felügyeletéről. Tehát nem csak a harmadik államokban való szabályozói környezet változását kell megvizsgálnunk, hanem a felügyeleti hatóságok működését is rendszeresen át kell tekintenünk. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, biztosítani kell, hogy az EIOPA minden releváns információhoz hozzáférjen a harmadik államokból. Ez egy alapvető elvárás készen állunk arra, hogy a technikai elemzéseket és az update-okat elvégezzük, és hogy nyomunk kövessük a harmadik államok felügyeleti rezsimjét, működését, és reméljük, hogy az ehhez szükséges forrásokat rendszeresen meg is kapjuk. Köszönöm. Thank you. Now, Stephen Ma- Köszönöm szépen, Steven Major, az ESMA elnöke. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, Roberto köszönet a tisztelt képviselőknek az EKON szakbizottságban, hogy megszervezték ezt a meghallgatást ebben a nagyon fontos témában. Nyilván ismétlésekbe fogok bocsátkozni, mert nagyon jó hozzászólásokat hallottunk már az előttem szólóktól. Először is el szeretném mondani, hogy miért fontos az egyenértékűség. Azért, mert a piacok globálisak, de vagy nemzeti, vagy regionális perspektívából kell szabályoznunk őket, és ez nyilván felveti a koordináció, a konzisztencia kérdéseit, és azt is tudjuk, hogy a pénzügyi piacokon a kockázatok átlépik a határokat, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az EU piacok stabilak, jól védettek, és a külső kockázatok nem befolyásolják az EU-n kívülről. Úgyhogy tényleg fel kell mérnünk azt, hogy az egyenértékűségi rendszerek eddig hogy működtek. Ahogy említettük, a pillanatnyi nemzetközi helyzet jelentős változásokon megy át az EU-n kívül, és ezért kell a szabályozó rendszeren változtatni, mert ez a pénzügyi válság előtti időszakra nyúlik vissza. Az Európai Bizottság dokumentuma is rámutat arra, hogy nem csak egy egyenértékűségi rendszerünk lesz, hanem több. Mindegyik kicsit különbözik majd a másiktól, bizonyos elemek változnak benne, úgynevezett harmadik ország beli passporting megoldásokat is találunk majd bennük. Minden esetre az adott ország szabályozásán alapul majd, annak felügyeletén és rendszerén, és nyilván ez még csak egy felmérés, nem azonos jogi megfogalmazást igényel. Nyilván nincsenek egyenértékű rendszerek, például, hogyha a UCITS területet nézzük. Aztán, ami az ESMÁT illeti, mi ö, nagyon ö, intenzíven vettünk részt ezen felmérésekben, már Olivier is említette, hogy ö, például a tanácsadási E, folyamatokban is részt vettünk, és mivel pozitívumokat tapasztaltunk, a bizottság is pozitívan reagált, most már 26 országgal jött létre ez a kapcsolat, amit az ESMA is elismer. Egyébként meg több mint 1000 MOU jött létre a, a, a, az illetékes nemzeti hatóságokkal. Andrea, igaza van, ez nagyon sok időt és forrást igénylő folyamat. Nos, mi a helyzet a célkitűzésekkel? Először is nagyon fontos, hogy az állandó felügyeletet, rendszabályozást hozunk létre világszerte. Másodszorban az, hogy az EU ellenőrizhesse azokat a kockázatokat, amelyeket esetleg a harmadik országbeli piacokon résztvevő piaci résztvevők okoznak. Aztán mivel az EU globális pénzügyi központ kíván lenni, de nyitott is, amelyben az EU-n kívüli piaci részvevők is szerepelhetnek. Egyértelmű, hogy a jelenlegi rendszernek vannak előnyei, és biztos vagyok benne, hogy ösztönözte a harmadik országokat arra, hogy közelítsenek az EU-s szabályokhoz. A rendszer egyébként nyilván az átfedéseket, kettős megoldásokat is elkerüli, ugyanis a harmadik országbeli regulátorokra támaszkodik. Az is világos egyébként, hogy ideje felmérni azt, hogy hogyan tudunk javítani a rendszeren, és hogy vannak-e aggályok, problémák. Először is már elhangzott, hogy nagyon sok a változatosság, és elkerülhetetlen, hogy lesz is eh, a pénzügyi rendszerek különböző területén, mert a piacok mások és mások, attól függően milyen üzleti modellek eh, élnek ott de figyelembe kell venni azokat a különbségeket, amelyeket itt a pénzügyi piacokon tapasztalunk. Itt esetleg ö, bizonyos ö, közelítés sokat segítene. Másodszorban a bizottsági dokumentum eddig csak egy egyszeri értékelést képvisel, talán jó lenne, hogy ezt a monitorozást tovább folytatnák. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, hogy a hatóságokat is bevonják ebbe. A forrás intenzitás is elhangzott már. Én talán csak annyit mondanék még, hogy a harmadik országbeli akik regisztrálni szeretnék magukat, bizonyos díjat kellene, hogy fizessenek. Ezzel a kérdéssel is kellene foglalkozni, ami a forrás intenzitást illeti. Két további fontos kérdést szeretnék még megemlíteni de ezek is elhangzottak már a 2015-ös éves jelentésben először is. Az tény, hogy az EU alkalmazza ezt a rendszert, a harmadik országok viszont nem. Ez bizonyos fokig ö, felbillenti az egyensúlyt a két rendszer között. Hiszen a harmadik országbeliek nem több regulátornak kellett, hogy megfeleljenek, de az EU piaci résztvevőinek regisztrációt kell végezniük az eu kívül. Aztán az arányosság kérdése, illetve a harmadik országok pénzügyi piacainak mérete, hatása az EU-ra. Nos, fontos az, hogy a harmadik országbeli regulátorok foglalkozzanak piaci résztvevőik által képviselt kockázatokkal az EU-ban, Tulajdonképpen reméljük, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az EU regulátorok nem nagyon sok információt tudnak begyűjteni ezen kockázatokról, mert általában nem tudják érvényesíteni azokat a szabályokat, amelyeket kellene. Ennyit szerettem volna elmondani, várom a parlament véleményét ezen fontos kérdésekben. Köszönöm. Thank you very much uh, for your contribution. Köszönöm ezeket a, az előadásokat, érdekesek és hasznosak voltak. Megerősítették a, nem csak a fontosságát, hanem a sikerét is ennek a rendszernek. Ugyanakkor rámutattak különböző problémákra, amelyekkel még foglalkoznunk kell, nem csak az idő és erőforrás intenzív voltára, hanem az utolsó dolog, amit itt Major elmondott, a reciprocitás hiánya, illetve a korlátozott lehetőség, amelyel az EU intézmények eh, rendelkeznek, hogy eh, elemezzék ezeket a dolgokat, és hogy milyen módon, milyen nagymértékben kell függ, vagy függnek a harmadik országbeli hatóságok munkájától. Eh, nos, kicsit korlátoznunk kell majd a hozzászólási időket. Burkhard Balc az első. Két percet kap mindenki. Köszönöm, elnök úr érdekes módon egyik eh, szakértő, eh, egyik eh, felügyeleti vezető sem mondott semmit a Brexitről, illetve hogy mi lesz annak a hatása az ekvivalenciára. Tehát én erre kérdeznék rá. Tudjuk, hogy a tranzakciók jelentős része illetve az euróban vezetett tranzakciók a négy eh, engedélyezett CCP clearingén mennek át. Eh, kicsit aggódunk ezeknek a jövője miatt, eh, amikor a Brexit megvalósul, és én úgy gondolom, hogy a jellegi jogszabályokat hozzá kell igazítani a valósághoz. A felügyelete ezeknek a tranzakcióknak maradjon az EU intézményeknél. Egyesek azt mondják, hogy az ekvivalencia rendszer alternatívája lehet ennek. Mi a véleménye erről az Európai Bizottságnak, illetve úgy gondolják-e, hogy egy ekvivalencia rendszer elégséges garanciát ad arra, hogy magas minőségű makroprudenciális felügyeleti munkát tudjanak végezni. Második kérdésem, egyes piaci szereplők a pénzügyi szolgáltatások területén azzal a problémával szembesülnek, hogy a bizottság bármikor az ekvivalenciát megvonhatja. Ezt az aggodalmat racionálisnak tartják-e, vagy hogyan lehetne javítani az ekvivalencia rendszert ebben a vonatkozásban? Köszönöm. Gerard, probably those who... Olivier és Stephen Major, azt hiszem, hogy de mondtam, hogy négy kérdés lesz először, és utána a következők van, és Berez, és aztán majd ők döntik el, hogy mire válaszolnak, mondja Berez képviselőasszony. Nos, a Brexit szót én is újra eh, használom, mert eh, nem akarom, hogy ez a vita olyan körülmények között zajoljon, hogy mint hogyha lenne döntve a Brexit kérdése, illetve annak következménye. Beszéljünk az aránytalanságról, az arányosságról, ugyanolyan, mint a szubszidiaritás, egy mindent magába foglaló kifejezés. Az arányosságot eddig olyan formában alkalmazták, amely nem alkalmas a Brexitre, tehát újra kell értelmezni az arányosságot ebben a vonatkozásban. Aztán van néhány olyan jogszabály, amely most készül, és szintén felmerül majd az ekvivalencia Eh, én eh, tudom, hogy a jelenlegi rendszer az eh, gyakorlatilag egyedi rendszer, amit különböző jogszabályok hoztak létre, de nem kellene -e a jelenlegi körülményekre tekintettel egy horizontális megközelítést alkalmaznunk, tehát hogy hol vizsgáljuk az ekvivalencia kérdését, különös tekintettel az Egyesült Királyságra, illetve a vele való kapcsolatainkban, mert ott az ekvivalencia kérdése az az egy olyan kérdés lesz, amely előtte eldöntendő, mielőtt még az egyes egyedi jogszabályokról fogunk beszélni. Aztán a következő kérdés, és ez a bizottságban, bizottság közleményében is előfordult, hogy milyen javaslat milyen folyamattal lehet a visszavonást végigcsinálni. Nem tudom, hogy a parlament ebben beleszólhat-e, a jelenlegi szövegek alapján nem tehát mi a tényleges folyamat? Egy új Implementing Act lenne, vagy nem kéne inkább elgondolni azt, hogy a parlament kezdeményezhessen ilyesmét Köszönöm. Most Case Swinburne következik. Köszönöm. Nagyon konkrét kérdésem van, és nem fogja meglepni a szakértőket sem, de a közönséget sem. A legutóbbi CCP equivalence eh, döntésre eh, vonatkozik az amerikaiak kapcsán. Eh, Major és Gorzán úr lehet, hogy ők akarnak válaszolni rá, de az EU ekvivalencia tárgyalásoknál nem csak arról volt szó, hogy a CFTC szabályokat megvizsgálják, eh, hanem részletekbe kell menni. Eh, nem csak nagyon más a rendszer, hanem az önszabályozó szervezetek, illetve annak jogi kerete eh, teljesen más. Elismerik, hogy vannak versenykérdések, amelyek a szabályokból fakadnak, és nyilvánvalóan befolyással vannak a végleges ekvivalencia döntésre is. Aztán ott vannak a pénzügyi stabilitási különbségek, amelyekre szintén rámutattak. Nem eléggé hasonlóak a különböző rendszerek. Hogyha tévedünk, vagy hibát követünk el, akkor a tőkeáramlás a magasabb tőkésítettségű rendszer felé fog beindulni. Amennyiben az amerikaiak nem ekvivalensek, akkor e, az EU felek fogják a magasabb tőke díjakat elszenvedni, tehát a leverage nem volt megfelelő. Aztán a piaci infrastruktúrák verseny nyomása az szerepet kell, hogy játszon ebben, vagy csak a pénzügyi stabilitásra és a pénzügyi magatartások értékelésére kell kitérnünk. Aztán gondolja-e a bizottság, hogy a végfelhasználóknak mindez magasabb költségeket fog eredményezni. Meghallgatva önöket, Eh, levonhatunk-e eh, következtetéseket az eddig eh, meghozott legfontosabb ekvivalencia döntésből, illetve hogy egy omnibus jogszabály megváltoztatná-e ezt a helyzetet, és egy kevésbé fragmentált döntéshozatali folyamatot eredményezne a jövő. Thank you, Mr. Chair. This question... Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem a CCP-k felügyeletére vonatkozik. 2011-ben az LKB arra a következtetésre jutott, hogy az ERO alapú tranzakciók a CCP-ken belül bevonandóak az eurozónába stabilitási szempontból. Ez pedig kihatással járna az Egyesült Királyságra, mint a legnagyobb Euró CCP-re az Eurozónán kívül. 2015-ben a Európai Bíróság úgy döntött, hogy az LKB nem rendelkezik hatáskörrel ilyen döntés meghozatalára. Ennek következtében az EU-ban a CCP-k szolgáltatásokat nyújthatnak bejegyzési helyüktől függetlenül az EMIR rendelet alapján a harmadik államokból jövő CCP-k is működhetnek Európában, feltéve, hogy az ekvivalencia ténye fennáll. Ez azt jelenti, hogy a Brexit után az Egyesült Királyság egy szisztematikusan jelentőségteli vagy fontos, nem Euróba, Európai Unióba tartozó eurozónán kívüli CCP-vé válhat. Nem hiszem, hogy az ekvivalencia rezsimet soha nem a szisztematikusan fontos intézményekre találták ki, harmadik államokban intézményekre. Ezért tehát kérdezem, hogy a CCPR-kre vonatkozó döntés hogy áll, és tervezi a bizottság, hogy felhatalmazza az LKB-t, hogy felügyeleti hat hatáskörrel bízza meg a CCP kapcsán, illetve általánosságban a bizottság milyen megközelítést alkalmaz majd a szisztematikusan fontos volumenek vagy mennyiségek tekintetében a jövőben harmadik államok tekintetében. Köszönöm szépen, fontos kérdések voltak ezek. Olivier Gerszán először. Um, I suppose you don't have all the day, so, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem nagyon uh, pontosan fogalmazni, de hát volt egy-két kérdés, amely között átfedés volt, de igyekszem mindenki kérdésére válaszolni. Burkhard Balc és Vernek asszony az EU derivatívák eh, és az Euró, Euróban jegyzett derivatívákra vonatkoztak, amelyeket jelenleg Londonban kompenzálnak. Ez egy olyan kérdés, Először az EKB hatásköréről szeretnék beszélni. erről a kérdésről éppen, hogy nem szeretnék válaszolni, hogy rövidre fogja magamat, és ezért Burkhard Balc kérdésére válaszolok. Ez a kérdés felveti ezt a filozófiát is, amely a derivatívak kezelésé kapcsán vonatkozik. Az EU-ban jegyzett eszközök tekintetében az EKB valóban a monetáris politikára vonatkozó hatáskörök kérdését is felveti. Ezt én pedig nem ítélhetem meg. Az EKB <clears throat> működésére vonatkozó szabály 20. cikke az egyhangúságról szól. Hogyha a bizottság azt kezdeményezni, hogy ezt módosítsuk, vélhetőleg nem kapnánk többséget illetve a Brexit előtt nem történne meg az eredmény, a jogalkotói változás. Általánosságban azonban a kérdést az anyagunkban körvonalazott általános filozófia kontextusában szeretné megjeleníteni. Voltak éppen arról van itt szó, hogy milyen szisz, milyen léptékű, szisztemikus kockázatot öm, engedünk más kezelésébe az teljesen világos, hogy másokat, mások számára engedélyezni kell, hogy bizonyos kockázatokat menedzseljenek, hiszen a pénzügyi rendszer természeténél fogva globális. Ha azt mondjuk, hogy semmilyen kockázatot nem adunk ki a kezünkből, ezzel a fragmentációt, a elaprózódást erősítenénk meg. Tehát van olyan kockázat, amelyet igenis kiengedhetünk, hogy jogrendünkön kívül kezeljék. Minél nagyobb ez a kockázat, annál inkább meg akarunk bízni abban a félben, aki ezt a kockázatot igazgatja, felügyeli, menedzseli. Az USA-val való tárgyalások során ez egy kulcskérdés volt, egyebiránt mindkét fél számára, hiszen egyik fél sem bízott abban, hogy a saját kockázatát a másik fél kellőképpen fogja menedzselni, igazgatni és persze felügyelni is. Hiszen voltak éppen a kockázatok a saját politikai belső kockázatra is kihatnak, és éppen ezért a harmadik államok jogrendjének pénzügyi stabilitási szabályai fontosak számunkra. Ezért tehát az ekvivalencia szabályokat körvonalaztuk a Staff Working Documentben, és a szabályok mélyrehatósága, keménysége, szigora vizsgálandó a harmadik államokban, azt hiszem, hogy az a kérdés, amelyet végső soron föltesznek, az az, hogy korlátozhatjuk-e ezt a kockázatot. Van egy olyan szint, amelyet már nem fogadhatunk el. Hát ez pedig egy teljesen politikai, de egyben technikai vetületű kérdés is. A technikai választ megadhatom, de ez persze nem ad választ a politikai kérdésre, jelesül, hogy mekkora kockázatot vagyunk hajlandók átadni harmadik államoknak más jogrendeknek. Ami pedig Pervans beresz kérdését illeti, Nos, valóban el akarjuk kerülni, hogy az arányosság az egy mindent egybekötő vagy egybefogó kifejezés legyen, ezért is dolgozunk együtt, hogy megfelelőképpen értelmezzük, és koherens módon legyen ez alkalmazva, ne, nem diszkriminatív módon. Nyilvánvalóan vannak diszkrecionális hatáskörök ebben az egész rendszerben, de ez a diszkrecionalitás az alkalmazható, nem diszkriminatív eh, módon átlátható módon. Azt is tudjuk, eh, ugyanez vonatkozik eh, a, arra, hogy visszavonják az ekvivalenciát. Ugye itt egy implementing actről van szó, hogyha hitelesek akarunk lenni az ekvivalencia menedzselésében, és különösen abban, ahogy azt végrehajtják, mert nyilván távolról indulnak a jogalkotási változások ebben a rendszerben a harmadik országokban, de a felügyeleti hatóság az első naptól kezdve döntési helyzetben van, ez, eh, ehhez kell az, hogy a harmadik országgal jó legyen az együttműködés, eh, és eh, előre ért, értesítsenek bennünket, hogy változtatni akarnak a szabályokon. Mi magunk is gyorsan tudjunk erre reagálni, különös tekintettel arra, hogy jelezzük, azt is, hogy felfüggesztjük vagy visszavonjuk az ekvivalenciát, hogyha úgy járnak el, ahogy tervezik. Ehhez, sajnálom, hogy ezt ki kell mondanom, az kell, hogy ne kelljen a tanácssal és a parlamenttel hetekig, hónapokig vitatkozni. Én azzal egyetértek, hogy egy közös kölcsönös megértésre vagy egyetértésre van szükség, és a bizottság nem, teszne olyan, nem tenne olyan lépést, amelyet nem előz meg egy tájékoztatás önök felé, illetve az ECOFIN tanács elé, de kétlem, hogy egy delegált aktus eljárás lenne a legjobb módja annak, hogy az ilyen helyzeteket kezeljük. Ugyanez igaz egyébként az ekvivalencia megaladására is, ez diszkrecionális jogkör, szisztematikus veszélyeket is rejteget. Politikai lenne eh, a szó valódi értelmében? ezzel kapcsolatban nekem kétségem van, nem szabadna legalábbis átpolitizálni, mert eh, akkor különböző trade-offok is eh, életbe lépnek. Eh, ennyi lenne a válaszom. Ha gondolják, majd kifejtem. Steven. Köszönöm szépen. Először a CCP-k kérdéséről szeretnék beszélni, és arról, hogy az EU CCP-k felügyelete hogyan különbözik a harmadik államok CCP-jének felügyeletétől. Ahogyan Olivier már említettem, a meglévő ekvivalencia mechanizmus lehetővé teszi, hogy a másik intézmény másik piac relevanciáját vagy léptékét figyelembe vegyük, és az, ezt tettük az USA ekvivalencia értékelésében, ahol kiegészítő szempontokat vettünk figyelembe, összevetve az EU és az USA szabályozását a stabilitási mechanizmusok tekintetében, és e tekintetben az ESMA további jogkörökkel rendelkezik, hogy információkat kérjen be. Ezen jogkörökkel azonban csak a specifikus kiegészítő elemek kapcsán rendelkezünk. Az általános kockázatok tekintetében, hogy az USA vagy a harmadik államok CCP-i milyen kockázatokat jelentenének az EU számára, nem rendelkezünk kérdés feltételi jogkörrel. Itt az USA szabályozói rendelkeznek felügyeleti hatáskörrel, sem felügyeleti, sem végrehajtói jogkörrel nem rendelkezünk. Információkat csupán azon extra elemek tekintetében tehetünk, kérhetünk be, ahol a szabályozási rendszer különbözik az USA és az EU között, illetve a harmadik állam és az EU között. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy a más jogrendekben mondjuk az ázsiai vagy az USA jogrendekben hogyan szabályozzák e, a intézményeket. Ők teljes e, regisztrációt e, igényelnek, bejegyzést igényelnek, tehát mondjuk az Egyesült Királyság belül CCP-ket teljesen regisztrálják, és teljesen um, USA szabályok szerint működnek a harmadik piacon, tehát mondjuk az USA piacán. Azt hiszem, hogy fontos kiemelni, hogy az EU-CCP-kkel összevetve az ESMA az európai szinten a modell modellváltozásokról is információkat szerez, a felügyelők kollégiuma is működik európai szinten, tehát az ESMA az Európai Uniós CCP-k tekintetében sokkal kidolgozottabb, mint a harmadik államok CCEP-i tekintetében. Ami pedig a az elszámolás, vagy a Euróban való clearing lokációt, helyszínét illeti, a, az EKB bank közösségének hatásköre körébe tartozik ez, és nem egy mikrofelügyelő hatáskörébe tartozik. Az EMIR nem tartalmaz lokációs vagy helyszínre vonatkozó követelményeket, az USA-ban sincsenek ilyen helyszínre vonatkozó bejegyzés helyszínére való követelmények például az Egyesült Királyságban is nagy volumenű dollárban lebonyolított clearingeket hajtanak végre. Az Aero Clearing kérdéséről mikroprudenciális és mikrofelügyeleti szempontból azt mondhatom, hogy világos korlátokba ütközik az ekvivalencia rendszer, hiszen ez csak azokra a területekre koncentrál, ahol különbségek mutatkoznak, máskülönben minden más kérdésben a harmadik államok felügyelőinek döntéseibe bízunk meg, és ilyen módon persze a saját területünkön kívüli kocz, kívül kezelnek kockázatokat. Ami az elválasztást illeti, azt hiszem, hogy a stabilitási és a verseny kérdéseket nem lehet teljesen elkülöníteni egymástól, hiszen pont a derivatívák területén a bizottság és mi is nagyon pontosan tudtuk, hogy az USA-ba vagy felénk mozdulhat annak a piaci szereplők, de ugyanakkor vannak olyan kontraktusok, ahol európai uh, szerződő felek vannak, ezért tehát azt mondhatjuk, hogy a stabilitás és a versenykérdések összefüggenek. Ami pedig az omnibus jogszabály irányába való ellépést illeti, hát önök a jogalkotói szakértők, ezt nem akarom megítélni, de mindenképpen uh, látni kell, hogy mennyiben lehet streamline-olni az egyes jogszabályok közötti rendszert, közelíteni a rendszert, de hát el kell fogadnunk azt is, hogy lesznek különbségek egyszerűen azért, mert a bizniszmodellek és a pénzpiacok is különböznek. Okay, so we move to the... Köszönöm. Akkor nézzük a következő kérdéscsoportot, mert Kathy nincs itt. Sven Giggold. Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy ami mindig megdöbbent, és ezt szeretném önöktől hallani, a személyes véleményüket, ha azt vesszük, hogy milyen komplikált volt biztosítani hasonló szintű felügyeletet és szabályozást az EU 28-ak körében, és most az egyenértékűségi szabályokat tekintve. Mindig azon gondolkodom, hogy nagyon sok időbe telik, hogy partnereink jogi helyzetét, felügyeleti gyakorlatát megvizsgáljuk, és aztán egy adott időpillanatban megkapják az egyenértékűséget. Honnan lesz forrás ahhoz, hogy ellenőrizzük azt, hogy a dolgok hogyan változnak, és a valós végrehajtás hogyan változik tényleg nem tudom, hogy honnan lesznek ezek a források. Tehát hány munkatárs áll rendelkezésre, hogy ezt a munkát elvégezze. Mert még a valós felügyeleti konvergenciát sem tudjuk biztosítani, hogyha nincs európai szinten ilyen hatáskörünk. Úgyhogy ezeket a különböző döntéseket hogyan tudjuk követni majd? Milyen források állnak rendelkezésre ehhez? Ez egyáltalán világos számomra, és úgy tűnik, hogy ez kritikus kérdés a Brexit tükrében. És amikor ez megtörténik, akkor a priori az Egyesült Királyság is egyenértékű lesz. De aztán a dolgok változhatnak, és honnan lesznek források ehhez? érzik azt, hogy rendelkezésre állnak a megfelelő forrásokkal, hogy kövessék azokat az ajánlásokat és döntéseket, amelyeket hoztak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mátó úr, parancsoljon. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönet a hozzászólóknak is. Én a globális normák szempontjából szeretném az egyenértékűséget tekinteni. Ugyanis elhangzottak olyan vélemények, hogy ez túlságosan eurocentrikus, vagyis az egyenértékűséget az Európai Bizottság döntése alapján hozzák meg, és bármikor visszavonható. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, ez érdekes lehet a mi szempontunkból, hogy a globális szabványok, normákra vonatkozó mechanizmust támogassuk a konfliktus megoldás érdekében. Ez javíthatja esetleg a globális piacokon az integrációt. Aztán hallottunk kritikai megjegyzéseket is. A bankok alap keret tejt illetően is. A kérdés az, hogy ami a globális szabványok alternatív megoldást jelenthetnek-e az egyenértékűséghez. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jakob von Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Um... Igen, köszönöm, elnök úr. Örömmel látom, hogy a CCP-k példája már ilyen fontos szerepet foglal a vitában és hallottunk meggyőző érveket is, ezek azt jelentik, hogy valószínűleg a jövőben egy robosztus harmadik országbeli egyenértékű rendszer inkább az területen túli elemek felé mozdul el, és mint utolsó megoldás, mert ez a globális pénzügyi építkezésünket talán veszélyeztetni. Úgy tűnik számomra, hogyha például megnézzük azt a javaslatot, amely a már létező jogszabályokra vonatkozik, talán nem vagyunk jogi szempontból felkészülve erre a mozgásra. Ugye az extraterritoriális jelleg nem olyan világos, és ahogy Sven is rámutatott, egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi a helyzet a munkatársakkal. És még hozzátenném azt is, hogy Valószínűleg nem vagyunk fölkészülve arra sem, hogy a minden vonatkozó területen van európai felügyelő, aki aztán tényleg erre figyel. Mert hogyha aztán az EU-n kívül akarjuk ezt megvalósítani, már az EU-n belül is erőteljes intézményekre van szükség a belső és a külső rendezéshez. A kérdésem tehát, esetleg nem lenne jó a CCP-k példáját felhasználni az Egyesült Államok mintájára? A jelenlegi jogszabályok, az emér felülvizsgálat tükrében, hogy hogyan lehetne ezt a mozgást a lehető legjobban megvalósítani ezek tükrében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr két gyors kérdésem a MIFID és a MIFIR eh, kapcsolatban. Ezek nagyon fontos szabályok, amelyeket 2018-tól alkalmazni kell. Nagyon sok cikk van a harmadik országokra vonatkozóan ezekben. A kérdés az, hogy eh, foglalkoznak már ezzel, és eh, hol és mikor várják a megfelelő jogszabályok létrehozását a MIFID-re, MIFIR-re vonatkozóan. Olivier parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm. Ami a forrásokért hát illeti, erről hallottunk egy kérdést. Nos, ha véleményemet kérdezik, többre volna szükség. Ami a két évet illeti, legislation making to implementation. A jogszabályalkotásról a végrehajtásra kell áttérnünk, és ez persze az egységes piacon is igaz, olyan, és olyan országokra is, ahol kereskedelmet folytatunk. Úgy hiszük, ez a helyes megoldás, mert nem mondhatjuk azt, hogy az iparág hosszú távon nem fektet be, ha nem tudunk megfelelő játékszabályokat biztosítani ehhez. A call for evidence nagyon fontos volt, not a clear case for it, and rather focus on making sure that the legislation we have is Tehát nem folytathatjuk az állandó felülvizsgálatokat, anélkül, hogy most már rátérnénk a végrehajtásra. Ami a harmadik országokat illeti, és ahol nincs egyenértékűség, szükség lenne a folyamatos megoldásra. Ez persze nem az én forrásaimtól függ csak, hanem az ügynökségekén is, akik az egyenlőtékűséget felügyelik. Egy adott időpillanatban el kell dönteni, hogy ezt akarjuk-e. Én hiszem, hogy szükség van az egyenértékűségre, mert egyébként teljesen elvágjuk magunkat a világtól, és azoktól, akik a likviditást biztosítják Európában. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt kellene ajánlanom, de hát ennek nyilván a forrásokat illetően bizonyos következményei lesznek. Ami a globális szabványok kérdését illeti, nagyon érdekes felvetés. Ez nem alternatív megoldás, hanem ez az alapja az egésznek. Ha nincs, nincsenek globális szabványok, nagyon nehéz definiálni az egyenértékűséget, mert a, ez a benchmark, a, ahogy is megjegyezte asszonyom, a rendszer eltérő az amerikai Egyesült Államokban használtól, bár vannak nemzetközileg elfogadott szabványok. E, meg kell egyeznünk az alapelvekben. Ez nem kiváltja az előző megoldást. A tillekre kell gondolni. Nem tudom, a közelmúltban megvizsgálták-e, hogy mi a helyzet ezen a téren. Not as effective as the uh, colleagues in the FSB. It is that when it goes to... Tehát amikor már jogszabály születik, egy csomó minden döntést kell hozni, amelyek nem feltétlenül explicitek, természetüknől fogva a nemzetközi szabványok terén. Tehát ez nem kiváltja őket. Néha még talán az ember tovább is megy, és elgondolkodik, mi vagyunk az egyetlenek, akik egy nemzetközi testületet ruházott fel bizonyos lehetőségekkel. vagy akik teljes mértékben végrehajtják a FIFRS-ezt. Nem tudom. Jakob van Weisseker. Jakob van Weisseker kérdése. Mifid, mifid. Igen, foglalkozunk a kérdéssel. Küldtünk kérdőíveket az érdeklődőknek, mert tudjuk, hogy vannak, akik érdeklődnek az EU iparágak iránt, vannak olyanok, amelyekre kaptunk is válaszokat. Folyik a munka, hogy lesz -e egyenértékűség, vagy sem, erről nem számolhatok be, de 2018. január 1-ére történik valami. Valószínűleg sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy a már létező jogszabályok jobban tükrözzék azokat az elveket, amelyeket képviselünk. Néha implicitek vagyunk, és a 220 határozatban már az elveket kidolgoztuk. Hogy szükség van-e nagy ö, átvilágításra, Beresz azt, hogy említette az omnibuszt emlegetve, lehetséges, ez lehet, hogy segítene, nem tudom. Minden esetre sok a lehetőség a között, amit már eddig is tettünk, nevezetesen, hogy azt mondtuk a világnak, így értelmezzük az alapszabályokat, és így hajtjuk őket végre. Úgy hisszük, pillanatnyilag ez elegendő, hogy minden lehetséges egyenértékűségű helyzetet lefedjem. Nyilván szükség van erőteljesebb jogalapra, ezt esetleg a jövőben lehetne megvitatni. Előnyt jelente az, hogyha egyetlen egy dokumentumba fogjuk össze az összeset, hát ezt politikai szempontból kell megítélni. A gyors, hatékony fellépés és a szép, szabályosan megszervezett megoldás között. Köszönöm. Thank you very much, and, uh... I look to the three who was... Köszönöm. Gabriel bernardino adom meg először a szót. Köszönöm, csak röviden reagálnék a kérdésekre. Gigold kérdése a supervisory convergence-el és a saját erőforrásokkal kapcsolatban. Ez valóban egy fontos téma, amire én is kitértem az előadásomban. Ugyanakkor most eh, ennek is eljött az ideje, mert eh, az IFSS rendszer felülvizsgálata zajlik Európában, és erősebb intézményeket lehet építeni a supervisory convergence elérése érdekében. És itt nem csak ekvivalenciáról van szó harmadik országokkal, hanem supervisory konvergencia a, az EU-n belül is, és ezt meg kell erősíteni, több erőforrást kell a felügyeleti konvergenciára szánni. Amikor az ekvivalenciát nézzük, akkor pedig ott egy arányossági, prioritásos megközelítés kell, tehát a mi esetünk esetünkben a teljes ekvivalenciára kell koncentrálni, mert a harmadik országbeli felügyeletnek megadjuk a kockázat elemzési felhatalmazást that we have the resource. Fontos tehát, hogy meglegyenek ezek az erőforrások, és felülvizsgálat felügyeleti célpont szemszögből is megnézzük ezt. Ez egyébként az EU-n belül is fontos, és természetesen az EU-n kívül is. Nem csak a szabályokról van szó, gyakran fontosabb az, hogy hogyan vannak végrehajtva, mennyire hatékonyan vannak végrehajtva, és mennyire képesek azonosítani a kockázatokat, és, elem, és aztán kezelni azokat a kockázatokat. A globális standardok megléte, ez egyetértek azzal, amit Olivier mondott, a globális standardok nem helyettesítik az ekvivalencia folyamatot, és ráadásul a pénzügyi szektor különböző elemei is különbözőképpen viselkednek. A biztosítási ágazatban az ekvivalencia folyamat, amit egy sor harmadik országgal e, kezdeményeztünk, a biztosítási szektorban nincsenek nemzetközi standardok, és ez az ekvivalencia folyamat lett a katalizátora bizonyos hézagok betöltésének, és más országok ez alapján a Solvency 2-höz közelebb álló eh, szabályozást vezettek be, eh, és ezért is eh, bár nehéz, de mégis könnyebb nemzetközi standardokat kialakítani. Tehát a biztosítási szektor ebben az, ebben az értelemben más eltér a bankitól, de az ekvivalencia ott is egy fontos folyamat volt. Thank you very much. I saw that Steve Major wants to join in as well. Major úr. Köszönöm. Akkor három dologra reagálnék. Az első az erőforrások kérdése. Az ezáke elnökeit megkérni, megkérdezni, hogy van-e elég erőforrásuk, akkor mindig azt fogják mondani, hogy eh, hogy nincs, eh, de most ettől eltekintve is egész egyszerűen tartalékolni kell az erőforrásokat, a piacok globálisak, a felügyeletek pedig nemzetiek vagy regionálisak, és ez koordinációs problémákat vet fel. Valóban erőforrás intenzív munkáról van szó, de erre félre kell tenni erőforrásokat az EU-n belül is, meg hát az EU-n kívül is. Ami a csúszóskálát illeti, amiről Weizsäcker kollega beszélt, a teljes megbízhatóság, a teljes ekvivalenciától a repatriációig tart ez a csúszóskála. Itt azért tudatába kell lennünk annak, hogy vannak köztes megoldások, amelyeket meg kell fontolni. Egyébként az EU-n kívül már voltak ilyen megoldások, tehát, megegyez, tehát engedélyeztek ilyen clearinget és dollár clearinget az EU-n belül, de be kell jelentkezni az ő joghatóságukban, a felügyeletnél is. E, tehát ezt is figyelembe kell venni. Én magam úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk további lehetőségek, felügyeleti intézkedések alkalmazhatóságát. Ugyanakkor az ekvivalenciának fontos jótékony hatása van a stimulációs szempontból, tehát arra bírja rá a más joghatóságokat, hogy konvergáljanak az EU felé. Nyilván meg kell bízni ezekben a rendszerekben. Ezek kisebb joghatóságok gyakran, vagy nem, telj, nem annyira jelentősek. Tehát én látom az az előnyét eh, annak is. Finally on the uh, Amir, uh, no, sorry. Ami az Mifid Mifir kérdést illeti, Olivier pozitívan reagált erre, és fontos is, hogy ezt a kérdést 2018 előtt megoldjuk, mert az EU-n kívül és EU-n belül is arra készülnek fel, vagy arra számítanak, hogy a MIFID MIFIR életbe lépnek 2018-ban. Köszönöm. Andrea? Ami a saját erőforrásokat illeti, Sven Gigoldnak igaza van, a felügyelet hatékonyságának értékelése az egy nagyon nehéz feladat ami a prudenciális felügyeletét illeti a különböző intézményeknek e, az EU-n belül, nos, ezeknek a vállalkozásoknak a, a felügyelete, illetve az ő kockázatvállalásuknak a felügyelete az mindenképpen az EU hatóságokra tartozik. Itt azt kell elérni, hogy az engedélyek kiadásakor azt biztosítsuk, hogy megfelelő leverage van, Eh, és hozzáférünk a megfelelő információkhoz, megvan a, eh, megvan a meg kellő személyzet, eh, látjuk, hogy milyen kockázatokat vállal a cég, és, és a kockázatok a megfelelően elemezve vannak, értékelve vannak. Aztán a konszolidált felülvizsgálat kérdése. A bizottság egy sortkatot javasolt, a CRD felülvizsgálatnál, tehát amikor egy bizonyos küszöböt meghalad a kockázat, akkor konszolidált eh, eh, felügyeletet eh, várok el az EU-n belül, mondja a bizottság, és ez egy lehetőség. A másik dolog, és ez gyakran nem veszük figyelembe, az a szanálhatóság kérdése, ami egy fontos kérdés. Tehát ha beüt a válság, akkor érteni kell azt, hogy a parent cég az arra, arra milyen hatással jár egy ilyen válság, és az milyen formában lesz aztán kihatással az EU többi részére. Tehát ez, ez igazándiból a, a szanálhatóság tervezés kérdéskörébe tartozik, nem tartunk még ott. Ami a globális standardokat illeti, egyetértek Olivierval, el kell mondani azonban azt, hogy a Bázel Bizottság értékelései, egy, értékelései egyre hasznosabbak, mert helyben vizsgálják most már, hogy betartják-e a nemzetközi standardokat, és Farkas úr most éppen Kínában van, ahol koordinálja az értékelést a kínaiakkal, tehát nagyon sok részletes információ érkezik a harmadik országokból is nemzetközi standardok vonatkozásában, amelyeket mi is föl tudunk használni, és a saját ekvivalencia értékeléseinkben figyelembe vehetünk. Köszönöm. Most pedig a köv- az utolsó kör következik. Nina Gill, szociális. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eljöttek sikerült a B, B-vel kezdődő szót elkerülniük a felszólalásukban, hát ez igazán ö, nagy eredmény. Igen, van tehát a végrehajtás tekintetében sor egyenetlenség, ezt látjuk. A mai eszmecseréből és elgondolkodásból biztos vagyok benne, hogy egy új reform jön létre. Nem tudom elképzelni, hogy a mai alapokon folytathassuk ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy bármilyen reformot is hajtsunk végre, ennek tisztességesnek, működőképesnek kell lennie, és el kell keríten, kerülni a szuper ekvivalencia szabályok alkalmazását, Például, hogy olyan harmadik államok beli szabályokat ki, kényszerítsünk ki, amelyeket mi magunk nem alkalmazunk a 27 tagállamunkban, 28. Kérdésem, hogyan lehet egy jó egyensúlyt megteremteni? Persze, hogyha az EU kívül utazom, akkor ennek biztos, hogy van egy külön díjam. Hogyan lehet tehát a díjak és a működőképesség közötti egyensúlyt biztosítani? Ez nem csak technikai természetű kérdés, hanem átpolitizált kérdés. Hogyan biztosítja tehát a bizottság és az eszák, hogy az ekvivalenciában ne legyen a politikai játszmák ö, ö, tárgya. Azt is említette az ESMA képviselője, illetve a bizottság képviselője, hogy harmadik államokban is on-site, helyi vizsgálatokat hajtanak végre, de ez egyrészt nagyon forrásigényes lehet, másrészt igen szubjektív lehet ez a vizsgálat. Más kollégák felvetették már a források, az emberi erőforrások kérdését. Az Egyesült Királyságban 300 30 ezer termék van az EU-ból az Egyesült Királyságba áramlik ez a termék, és több mint 5000 szervezet igazgatja, kezeli, működteti ezeket a termékeket feltéve, tehát, hogy a kilépéskor az Egyesült Királyság ekvivalenciája teljesül, akkor ennek ellenére azt gondolom, hogy valamilyen más mechanizmusokra lesz szükség. A CCP felügyeletek tekintetében elfogadom, amit az ma mond, hogy további információkra van szükség, de komoly érvek szólnak amellett, hogy ez az EU gazdaságát zavarhatná meg. Ezért tehát lehet, hogy szükség volna a felügyelők elmélyített együttműködésére. Hogyan látják ezt? Sztololjan képviselő, tessék. Thank you, uh, President. I have a simple... Köszönöm, elnök úr, egy egyszerű kérdésem van. Feltéve, hogy minden ekvivalencia kritériumot a bank ágazat elfogadja mondjuk az Egyesült Királyság két év múlva, akkor ez egy európai útlevélhez hasonlító helyzethez hasonlítanám? Hát Nina Jill 50%-kal több időt használta, amely rendelkezésére állt, végezetül ön pedig 50%-kal kevesebbet, most pedig Széba Pereira képviselő kapcsolat. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdést már megfogalmazták az ekvivalencia rendszer kapcsán. És a legtöbb kolléga sok aggáját és fenntartását is hangoztatta. Egy pontra szeretnék kitérni, a szanálasi rendszerre. Hiszen itt a szanálasi rendszer tekintetében is felmerül a harmadik államokkal, a harmadik eh, jogrendekkel való ekvivalencia kérdése. Itt is koherensen kell fellépnünk, ha az Európai Unió világméretű szereplőként, világléptékű szereplőként működik, erre szükség van. Tudjuk, hogy a bank eh, szanálási irányelv nem tartalmaz ekvivalencia záradékot, de ugyanakkor az is tény, hogy egy bank szanálása határokon átnyúló hatással bírhat, és harmadik államokra is kihathat. Főleg, hogyha olyan koncerneket érint a szanálás, amelyek az egész világon tevékenykednek. Ezért úgy gondolom, hogy a szanálás kérdés körében jobban tisztázni kell az ekvivalencia kérdéseket. Gondolok itt például a szanálandó egység koncepciójának egységesítéséről, vagy pedig a szanálás és az ezzel összekapcsolódó struktúrák kérdésére gondolok. Szükség lehet arra is, hogy a szanáló intézmények kezelésére vonatkozó szabályok egységes elbánásban részesüljenek. Tisztázni kell tehát, hogy a harmadik államok, a harmadik jogrendek és az Európai Unió jogrendje között milyen ekvivalencia szabályok érvényesülnek. A második kérdésem pedig a szerződéses bélénre vonatkoznak az 550-es irányelv cikkre utalok komoly kételjeim vannak a tekintetben, hogy ez a Véver, ez a bizottság által bemutatott kivételi szabály megoldana minden problémát, amelyek létrejöhetnek. De itt is felmerülhet a kérdés, hogy egy kölcsönös elismerés esetében, az ekvivalencia rendszer fennállása esetében működhetne ez az ekvivalencia rendszer maga. És így e, a Pervans Berez által feltett átfogó kérdésekre is választ lehetne adni, amely kérdések egy horizontális, koherens rendszer fontosságáról beszéltek. Végezetül megadom Olivier Guzonnak a szót parancsoljon. Tessék, Olivier, köszönöm szépen. Az első és a második kérdés voltak éppen ugyanaz. Azt hiszem, hogy a bevezetőmben mondottakat kell megismételnem. Az ekvivalencia nem jelenti azt, hogy ugyanazok a szabályok érvényesülnek. Nem, az ekvivalencia annyit jelent, hogy megbízunk, ez egy sliding scale, tehát nem egyértelmű a döntés, hanem mérlegelésen nyugszik. Tehát megbízunk abban, hogy a más jogrendekbe importált kockázatainkat jól kezelik. Megbízunk abban, hogy az ő szabályaik, az ő felügyeleti rendszerük ugyanolyan eredményekre vezetnek, mint a mi szabályaink, a mi felügyeleti rendszerünk. Minél inkább összekapcsolt a rendszer, és minél magasabbak a kockázatok, annál nagyobb, mélyebb kell, hogy legyen a bizalom. Amikor az interkonnektivitás teljes, már pedig ez így, áll, így van most, nagyon uh, meg kell bíznunk a másik rendszerben. Egyetértek Gillasszonyjal, hogy a Brexit után a szabályok ugyanazok kell, hogy legyenek, a gyakorlatok is ugyanazok maradnak. Ez kellő bizalmat ad-e majd az interkonnektivitás ezen szintjén? Hát ezt majd akkor kell megvizsgálnunk, amikor ez a szétválas létrejön. Ennyit tudok mondani a Brexit hatásáról. A második kérdés pedig az, hogy az Egyesült Királyság bankjainak lesz-e paszportja, útlevele. Nem. Az IFMD kivételével ezt legközelebb egyébként javítjuk majd a szövegben, a útlevelet akkor kapja meg egy bank, amikor az egységes piac tagja e, az Egyesült Királyság, bármennyire is sajnálom, azonban úgy döntött, hogy kilép a közös piacból. Ekvivalenciát kérvényez? Hát majd meglátjuk, hogy kérvényezi. Nem kétkedem benne, hogy így járnak majd el, a Fortress Europe, az Európa erédítményről hát nem értem. Hogyha valahol nincsen ekvivalencia, akkor az azért nincsen, mert nincs erre szükség. A harmadik államok szereplői ebben az esetben ugyanolyan módon lépnek fel és járnak el, mint a belső piac szereplői. Tehát sok területen, ahol nincsen ekvivalencia, itt nincs erre szükség. Ahhoz, hogy az EU-ban a harmadik államok, a harmadik jogrendek szereplői működjenek. A Fortress Europe fogalmat persze értem, de úgy gondolom, hogy mi vagyunk az egész világ legnyitottabb piaca a pénzügyi szolgáltatások tekintetében. A másik két felügyeleti hatóság jogkörébe tartozó intézményekhez nem akarok hozzászólni. Gél asszony újját ráirányította egy kínos kérdésre. Hogyha valaki már nem része az ami csoportunknak, és nem vonatkozik rá az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlat, akkor olyan szabályokat kell elfogadni, amelyek um, nagy bizalmat biztosítanak. Például, amit a jó együttműködésről, vagy az on-site eh, felügyeletről mondtam, ez vonatkoznia kell majd esetleg az Egyesült Királyságra is a kiválás után világosá kell tenni, hogy nem csak a jogszabályok meglétét kell vizsgálni, hanem a felügyeleti hatóságok és a jogszabályok működését. Minél inkább vagyunk hajlandók alkalmazni ezt a modellt, a, annál, és minél mélyebb az integráció, annál több forrásra lesz szükség, emberi erőforrásra és forrásra lesz szükség, az ezákban, vagy az EFH-ban, magyar rövidítés mondva. Szilva Pereire úr utolsó kérdésére ö, azt mondom, hogy nincsen bankszanálási ekvivalencia rendszer. A szanálás tekintetében együttműködésre van szükség. Itt nincs szükség ekvivalenciára. hogyha egyszer, ne adj Isten, egy nagyon nagy nemzetközi csoportot e, kell szanálnunk, akkor ezt az USA-ban kell majd végrehajtani. Mi azonban egy interoperabilis rendszert kell, hogy működtessünk, mert hogyha nem tudjuk ezt a csoportot közösen, ezt a konszent közösen szanálni, e, akkor e, nem működik majd a rendszer. Ezért úgynevezett dry run tehát próba köröket futtatunk a rendszereinken az USA hatóságokkal. Nincsen ekvivalencia rendszer, de azért nincs, mert nem tudom, hogy kire vonatkozna ez a rendszer voltak éppen milyen nemzetközi normákat alkalmazunk az egész jogrendünkben, az egész eh, EU-n belül, és tisztázzuk, hogy kinek mi a feladata egy probléma felmerülése esetén. Ennek érdekében, hogy ezt tisztázzuk, rendszeres exercise-okat hajtunk végre, rendszeresen futtatjuk a programjainkat úgy, mond eh, nagy gyakorlatokat végzünk, ahol tisztázzuk a GCP kérdését, és tisztázzuk, hogy hogyan működne a vész esetében az ügy. A kontraktuális bélin nem egy mindenre adott gyógyszer, egy csodaszer, de az is igaz, hogy itt a kontraktuális béléneknél az ekvivalencia sem segítene. De persze a megfelelő feltételek teljesülése esetén a más jogrendekben működő intézmények is bélinezhetőek volnának, Feltéve persze, hogyha az SRB úgy döntene, hogy a biztosítékok nem elegendőek, akkor a kérdéses banktól azt kérnénk, hogy további más jogrendekben jegyzett eszközeit mutassa be, vagy hozza be a játékba. Illetve forrásait de ez nem az ekvivalencia kérdés, ezt még egyszer hangsúlyozni szeretném. Köszönöm szépen. Az ezáknak is megadom a szót, tessék. Uh, would like to... Szeretnék uh, reagálni először is az egyik javaslatra, hogy esetleg uh, Európa, mint uh, erőd fog kialakulni, és nehéz lesz ide belépni, de már bevezetőmben is elmondtam, és ismételném azt, amit már hallottak, hogy olyan helyzetbe kerültünk, hogy hogyha az EU-s pajaci résztvevők EU-n kívül akarnak tevékenykedni, regisztrálni kell magukat. Van egy kiinduló pont, ez a teljes regisztráció, teljes felügyelet. Viszont nagy mértékben szinte teljesen a külföldi regulátoron uh, múlik. Ha megkapja valaki az egyenértékűséget, ez nagy ár, amit a szabad hozzáférés, a korlátozott szabályozás és felügyeleti rendszer szempontjából nézünk, Úgyhogy ebből a szempontból nem igazán vagyunk erődítmény. Aztán a második dolog, én magam is megjegyeztem személyes gondolataim keretén belül, hogy meg kell vizsgálnunk a lehetőségeket, hogy a hatásköröket javíthassuk, hogy információt szerezhessünk a harmadik országokból, a felügyeleti eszközökről is, az országos entitásokat illetően, de a, feladat, a cél nem az volna, hogy megkettőzzük ezeket a feladatokat, hanem olyan kockázatokra, elemekre koncentráljunk, amelyek az EU szempontjából fontosak, hogy lássuk, hogy megfelelő biztosítékokkal rendelkezünk-e ezen kockázatok vonatkozásában. Hiszen mindannyiunknak korlátozottak a forrásaink, és teljesen érthetőleg találnám, hogyha a regulátor a saját joghatóságán belüli kockázatokkal foglalkozna elsősorban. Teljesen racionális ö, gondolkodás ez, hogy ne akarja újra elvégezni a munkát, de nyilván megint csak akkor tőlük függünk, és főleg a kockázatok vonatkozásában, amelyet a harmadik országok képviselhetnek. Hogy ezt hogyan finanszírozunk? Nos, nem igazán szimmetrikus a helyzet. Hát az ESMA felügyelete alá tartoznak a hitelminősítő intézetek, ezeket kell finanszíroznunk, és ami a forrásokat illeti, az elismerésre fordított eszközöket, valamilyen díjazást kell mindenképpen bevezetni, és hogy ha valaki ide akar bejutni az EU piacra, akkor azért valamennyit fizetni kell. Köszönöm. Köszönöm, Andrea. Szeretném megerősíteni azt, amit Olivia is elmondott. Szerencsére volt egy sikeres mediátori tevékenységünk a múlt héten. Pontosan egy határokon átnyúló esetben, a szanálási kérdésben, és tényleg az a lényeg, hogy a tervben belül megfelelő struktúrák jöjjenek létre, hogy a bélint lehetővé tegyék, legyenek ilyen eszközök és rétesítmények a joghatóságon belül, amelyeket hatékonyan lehet ilyenkor aktiválni, ha valami gond van. Függetlenül attól, hogy ez mennyire összetett rendszer. Minél nagyobb az együttműködés, minél hasonlóbbak az eszközök az EU-n belül és ki, azon kívül, annál könnyebb olyan terveket létrehozni, amelyek aztán a harmadik országokra is vonatkoznak. Tehát a BRD-n belül az, nagy, az a legfontosabb, hogy robusztus megközelítése rendelkezzünk, hogyha bármi gond van ezen joghatóságokon, már mint a milyenken belül. Köszönöm szépen, Gabriel nem kér szót a biztosítása kapcsolatban. Nem volt kérdés, akkor a vita végére értünk. Köszönöm szépen, köszönet a bizottságnak, köszönet minden résztvevőnek. Nagyon gyümölcsöző volt ez az eszme, ez csere. Egyéb kérdések nekem semmi, az önök részéről nincs. Strasbourgban hétfőn 8 órakor találkozunk. A jövő héten köszönöm szépen, lezárom az ülést.